Bene, cari colleghi, possiamo iniziare. Kedves kollégák, akkor elkezdhetjük a mai ülésünket, amelynek fő napi rendei pontja a szavazás lesz. Meg is adom az időt mindenkinek, hogy a szavazókártyákat helyezzék be a megfelelő részbe. Az első témakörünk intézményközi megállapodás a költségvetési kérdésekben történő együttműködésről. Kezdődik az egyes módosítás mellette. Ellene. Semkit nem láttam. Tehát egyes módosítás, még egyszer megnyitom a szavazást elektronikusan. úgy tűnik, mintha aludna mindenki még. Hát csak 40-en tették be a szavazókártyájukat. 41-en, 39-en szavaztak, leszárom a szavazást, elfogadtuk. 29-6 ellenében, 4 tartózkodóval. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 4-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezzel a hatos azt visszavonták, hármas kompromisszum két részben. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva hetes kompromisszum, illetve egy módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nyolcas módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. egyes bekezdés, tízes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Végső szavazás elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. 43-an szavaztak, 40-en mellette, egy ellene, két tartózkodóval. Gratulálunk a jelentéstevőnek, elfogadtuk a jelentést. Következő. Egy pillanat, türelmet kér az elnök, mert az elnöki pulpituson várjuk azt a tisztviselőt, aki az illetékes dosszéval foglalkozik. Ez pedig a polgári katonai együttműködés és a polgári katonai képességek fejlesztése. Éler képviselő jelentése. Ötös módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum. Mellette ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 15-ös módosítás, ez kompatibilis a kettes kompromisszummal mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Huszonegyes 21-es mellette. Elnézést kérek. Rosszul mondtam. A 21-es. 21-es. Tehát 21-es módosítás mellette ellene. Nem vagyok biztos az eredményben, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan a 21-es módosítást. Megnyitom a szavazást. kártya mellett 40, 44 kártya mellett 43-an szavaztak, 32-12 ellenében elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 26-os mellette, ellene, nem értem a helyzetet, akkor volt elektronikus szavazás a 26-osról. Negyvenhatan szavaztak, lezárom a szavazást. 24-en mellette 22 mellette 24-en ellene, elutasítva 27-es mellette ellene, tartózkodók elfogadva 28-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 30-as mellette, ellene, úgy tűnik elutasítottuk, igen, 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 38-asról nem szavazunk, mert ez csak egy nyelvi kérdés. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 48-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 51-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 54 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 55 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 5-ös szóbeli módosítás mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 59 mellette ellene tartózkodók, azt elutasítottuk, de azért ellenőrizzük le. Tehát az 59-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Negyvenheten szavaztak, 24-en 23-24 ellenében, de valóban elutasítottuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 64 mellette, ellene. Most mondják, hogy a 62-esről mégis kell szavazni. Tehát a 62-esről szavazunk mert elutasítottuk a 61-est. 62-es tehát mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 64 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 65 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 66-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 67-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 71-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 72-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 73-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 75 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 76 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 77 visszavonták, 81-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 78-as mellette, egy bonyolult dolog volt. A 81-esnek a második részét elutasítottuk, ezért a 82-esről mégis szavazunk. Tehát 82-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 78 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 79 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva hatos szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 84-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Egyes szóbeli mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes szóbeli módosítás mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 89 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 93-as. Miután elutasítottuk a 89-est, ezért a 87-esről mégis szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 88. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 90 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 93 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 92 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 94 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 96 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 97 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 98 mellette, elfogadva. 99. Mellette, ellene, elutasítva. 10. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 101 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 102 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 104 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 106 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 109 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 107 mellette, ellene, tartózkodók Azt mondják nekem, hogy név szerinti szavazásra irányuló kérelem érkezett, amit elfogadtunk, vagy nem fogadtunk el. Tehát még időben megérkezett, tehát elfogadtuk ezt a kérelmet. A zöldek kötő valaki szeretne hozzászólni? Tessék, Brandner képviselő. Nem akartam szót kérni, csak név szerinti szavazást kértem. Nominale sul 107. Voto ordinario. Voti favor. Akkor most mellette a 107-es. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 111 mellette. 111 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 110 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 112 mellene, mellette ellene, tartózkodók elutasítva. A 113-ról nem szavazunk, hármas szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 108-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 116 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Négyes szóbeli módosítás. Itt is név szerinti szavazásra irányuló kérelem emlékezett az ECR-től, tehát megint csak név szerint szavazunk a négyes szóbeli módosításról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 49-en szavaztak, 49-en le is adták a szavazótukat, tehát lezárom a szavazást. 38-an nem, 11-en igennel szavaztak, elutasítva 121 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 122 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 124, itt megint csak egy szó név szerinti szavazásra irányuló kérelem érkezett a zöldektől. Tehát az első részről, a 124-es módosítás első részéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk 34-10 ellenében, második részt visszavonták, 9-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 10-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 134-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 135 mellette, ellene tartózkodók, nem világos a helyzet, úgyhogy a 135-ösről megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. 14.33 ellenében elutasítva. 136 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 137 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 138 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 141 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 139 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 140 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 142 mellette ellene tehát 142-es, vagy nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-21 ellenében elfogadtuk. 144-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 147 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 148 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 149 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 150 mellette, ellene, tartózkodók, nem világos a helyzet, 150-esnél megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást, elutasítva, de úgy látszik nem emelték fel a kezüket, mert 11.38 ellenében. 12-es módosít, kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 156-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 157 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1-es francia bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva. 2-es mellette ellene tartózkodós elfogadva hármas mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most következik elektronikusan a szöveg módosított formájában a teljes szavazás. Megnyitom a szavazást. 51-en szavaztak, Lezárom a szavazást. 39-en mellette, ketten ellene, 9 tartózkodóval gratulálunk a jelentéstevőnek, elfogadtuk a jelentését. Rafforzamento della sicurezza chimica. Vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság az Európai Unión belüli megerősítés. EU-CBRN cselekvési terv. Erről fogunk szavazni. Il voto con l'emendamento 26. Voti favorevoli. 26-os mellette. Várjunk ah, egy picit. Péon, képviselő. Allora, non avevo la scheda di voto del mio gruppo, e però devo cambiare. Elnézést, nem volt meg a, nem volt meg a frakció szavazó listám. Kicsit összekeveredtem alapjaimmal. Épp a cím az rendben volt. Nem, azt is összekevertem. Egy pillanat. Sì, sì. Va bene, va bene. Allora. Most már rendben van minden. Akkor haladhatunk tovább. Lőzing asszony jelentése a következő hogy egyes módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes. Negyes, négyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös módosító mellett David képviselőnek megadom a szót. Köszönöm szépen, ne haragudjon, a mi szavazó listánkon az egyes módosításként az szerepel, hogyha elfogadjuk, akkor a hármas az kiesik. Ezek után mégis szavaztunk róla, mert hát nem tudom, hogy most akkor ez hogy van. Hát Abbiamo approvato. Sì, è corretto, eh, il 3 non andava votato. Eh, Igaza van. se nem kellett volna szavaznunk. Helyén való volt a megjegyzése. A négyest, tehát elfogadtuk. Akkor most az ötös módosítóra szavazunk. Ki van mellette? Mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene tartózkodók, elvetettük. Hetes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ez volt, éppen a 13-asra kellett ugranunk, tehát elnézést. A 13-asnak négy része van, első rész mellette, 13-as módosító első része, ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Négyes rész mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Tizennégyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tizenötös mellette, ellene, tartózkodók, átment. 18-as a következő mellett, mellette, ellene, a 18-as módosítóról szavazunk most, Ám legyen. Rendben. A 15-ös tehát elfogadtuk, a 22-esről szavazunk ezért most. 22-es módosító. A, tiszt, a tisztánlátás véget mellette ellene tartózkodók elvetettük. 23-as mellette ellene elvetettük, úgy látom. 25 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 26 mellette ellene ezt nézzük meg géppel. A 26-os módosítóra fogunk szavazni, ellenőrző szavazást adok, megnyitom. Lezártam a szavazást. 30-an mellette, 18-an ellene, 3-an tartózkodtak, elfogadtuk. 28-as módosító két részben szavazunk rá, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Azt hiszem. Tegyék magasra a kezüket, kérem, nehéz megszámolni önöket. Jó magasra a kezeket. Első része szavazunk megint. Nem. Ellenőrizzük gépről. a 28-as első részre való szavazás, most akkor ellenőrző szavazásként géppel ejtjük meg. 33-an ellene, 19-en mellette elvetettük. Második rész mellette, ellene, elvetettük. 29 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös részenkénti szavazás tárgya. Egy pillanat. 33-as, a 33-as mellett kiszavaz, ellene tartózkodók, elvetettük. 32-es mellette. Nem, visszamegyünk a 33-asra. Megnyitom a 33-asra a gépi szavazást. Lezárom. 32 mellette, 19 ellene. Elfogadtuk. Na most jön a 37-es módosító mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 36 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 38 mellette. Nos, egy pillanatra függesszük fel, Van Orden úr hogy szól. A 35-ösre is szavazhatunk, elnök úr. Igen, mert hogy a 30 30-tól a 33-ra léptünk, ez legalábbis az én szavazólistámon így helytálló. 38 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 39 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 40 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 41 részenkénti szavazás. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 43 mellette most szóltak, hogy visszavonta a benyújtója 43-as. 44-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 49-esre mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Most akkor a végszavazáshoz érkeztünk. Ezt géppel ejtjük meg, megnyitom a elektronikus szavazást a teljes szövegre vonatkozóan. Lezárom a szavazást. Ez eredmény. 49-en mellettek, voksoltak ketten ellene. Gratulálok! Elfogadtuk. Most pedig a Pejma jelentésre szavazunk. a és garancia veszteségek tárgyában. Akkor most folytatjuk a szavazást, mégpedig a 26-os módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es első rész. Két részben mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 67-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva egyes kompromisszum. Valami mondandója van? 67-es. A 66-as visszavonták, de a 67-esről most szavaztunk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 71-es eh, módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szóbeli módosítás 72 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 74-es kettes szóbeli módosító mellette ellene. Ez nem világos. Elektronikus 74-es, kontrolláljuk. Lezárom a szavazást. 40-en szavaztak, 20 mellette, 25 ellene, két tartózkodás, elutasítva a 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 77 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 78 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Második rész, a hármas szobali módosítása mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 79-es négyessel mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcvanas, két részben mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész nyolcvanas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81 mellette arra kértek, hogy kontrolláljam a második részét a 80-as módosításnak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35 ellene, 15 mellette, elutasítva 81 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 82 módosítása mellette, ellene tartózkodás, elfogadva, 34 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva, 35 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva, 84 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva, 85 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 86 a mellette, bocsánat, nem, ez kiesik, hogyha 85-öst elfogadtuk, 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 87 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 88 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 89 9-esen mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39 a 10-es szóberivel mellette A 39-esről fölfüggesztjük a szavazást. Kérték, hogy a 91-est ellenőrizem, megnyitom a szavazást. Ötvenen szavaztak, 33 nem, 17 igen, elutasítva a 91-es, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. ...96-97 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 98 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes mellette elutasítva. Kettes mellette nem. A 40-esről is szavazni kell mellette, ellene tartózkodás, elfogadva kettes mellette, ellene Nem világos. A kettesről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Kettes módosítás. Preambulum. 49-en szavaztak, lezárom a szavazást, 36-on mellette, 13 ellene. Akkor ezt eh, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43 visszavonták, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatós mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 47-est visszavonták, 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 49 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. ötvenes mellette ellene tartózkodás elutasítva. ötvenes, es visszamondták mellette ellene tartózkodás elfogadva. tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. tizenegy mellette ellene tartózkodás elfogadva. tizenkettő mellette ellene tartózkodás elfogadva. tizenhárom mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54 mellette ellene tartózkodás. Én azt mondom, hogy elutasítva. 55-56 blogban mellette ellene elutasítva, 57-es mellette ellene elutasítva, mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Térjünk át a 19-esre, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63-as, 11-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodás. Én azt mondom, hogy elutasítva, de nem vagyok benne biztos. Még egyszer szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást 64-esről. 50-en szavaztak, lezárom a szavazást. 42 ellene, 8 mellette. Ez világos elutasítva. Végső elektronikus szavazás az egész szövegről, megnyitom a szavazást. 50, nem, 48 szavaztak, 46 mellette, nulla ellene és kettő tartózkodás, és üdvözlöm az előadást. Allora, protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione tra Következő. Az EK és a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv. A Watson eh, jelentésről megnyitom a szavazást. Quarantanove, quarantanove, chiusa la votazione. Lezárom a szavazást, 49-en szavaztak, 49 mellette, 0 ellene, 0 tartózkodás. Ez abszolút többség. Gratulálunk, Watson úr. Most pedig az EU gyors reagálási képességének kialakítása Weber jelentés egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Öt mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, nem, bocsánat, a 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenegy mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenkettő mellette ellene Ez nem világos. Akkor ezt elektronikusan ellenőrizzük. 12-es, megnyitom a szavazást. 47-en szavaztak, 48-an, lezárom a szavazást. 30 mellette, 16 ellene, két tartózkodás elfogadva. 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös, két részben, mellette, az első rész, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette a 17 kiesik, 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Én azt mondom, hogy elutasítva, de megnyitom az elektronikus szavazást 18-asról. Lezárom a szavazást. 47-en szavaztak. 37 ellene, 10 mellette, ez igen, elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Úgy tűnik. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. legyen akkor elektronikus szavazás a 21-esről. Rendben, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 ellene, 27 mellette, elfogadva. 22-es, 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás. Elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Negyvenkilencen szavaztak. 39 mellette, 8 ellene, két tartózkodás nem lett elutasítva, hanem elfogadva. Gratulálunk az előadónak. Egy rövid szünetet tartunk, 5 percben, és aztán majd folytatjuk a napi rendünket. Colleghi, se volete prendere posto, possiamo ripartire. Kedves kollégák, akkor folytassuk a napi rendünket. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. A következő napi rendi pontunk az Afganisztánnal kapcsolatos új stratégia. Árlát képviselő a jelentéstevő. Ha gondolja, el is kezdheti. Remélem, hogy mindenki figyelni fog. Árláki úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Ez a szavazás előtti eszmecserét szeretném megragadni arra, hogy bejelentem, hogy a kompromisszumokat véglegesítettük, nagy konszenzus alakult ki a 22 kompromisszumos módosító, nem, 26 kompromisszumos módosító körül, melyek igen sok szikket lefednek. Úgyhogy pusztán azt szeretném elmondani néhány ponttal kapcsolatban, hogy megvolt az oka annak, hogy a szavazólistámon nem ajánlás szerepel néhány helyen Volt némi gond a jelentés stílusával, én nagyon jelentést szerettem volna írni, amely mindenki számára könnyen érthető. Igyekeztem tehát elkerülni a, azokat a szakkifejezéseket, azt a jogi vagy, vagy euró zsargont, amely nehezen emészhetővé tette volna a jelentésem szövegét. 6-7 hosszú módosító volt, amely megismételt olyan fogalmakat, amely meg szakaszokat, amelyek már szerepeltek a szövegben eleve is. Ezekre mondtam azt, hogy ne szavazzuk meg. Kapcsolatba léptem ezen módosítók szerzőivel egyébként. Kértem, hogy a fent érvelés alapján vonják vissza a módosítókat, hiszen már a legtöbb ajánlott rész szerepelt a szövegben eredetileg. Aztán lenne még néhány technikai megjegyzésem. Van egy hiba az egyik kompromisszumos módosító szövegében, a 19-esben nevezetesen. azon afgánok számát illetőek, akik feltehetően az ópiumból élnek. A 19-es módos szerint 4 millió a számuk, ez helytelen, 1,4 millió, ahogy a jelentős több részében is. Tehát azt nem lehet, hogy a főszövegben 1,4 milliót mondunk, máshol meg 4 milliót. Tehát meg utána néztem, 1,6 millió pontosan az a becslés, mi szerint, amely arra vonatkozik, hány afgán él ópiumtermelésből. Tehát ezt azért rendezzük a végleges szövegben. Aztán a 306-os módosító Noizer és társai, a szerzők, a rendőr képzés szeretné rendőrségi, biztonsági és rendvédelmi erőkre cserélni. Én azt szeretném javasolni, hogy legyen rendvédelmi, ö, rendőrségi képzés és rendvédelmi képzés. De a biztonsági erőkről ne szóljunk, mert a jelentés nem terjed ki ezekre. Úgyhogy ha a módosítóban nyújtó egyetért ezzel a javaslattal, akkor ez is nyugvópontra juthat. Aztán ott a 370, 371, 372-es módosító a 62-es cikkre vonatkozóan nyújtották be. Azt javaslom a benyújtóknak, hogy fogadják el az szövegben. Ne a NATO szövetségesek, hanem az afgán, Afganisztán szövetségesei legyenek. Nem voltam eléggé pontos mert én az Afganisztán szövetségesei fogalomra gondoltam, és nem a NATO szövetségesekre. Ha elfogadják, akkor az eredeti szöveg fennmaradhatna. Tehát a NATO szövetségesek helyett Afganisztán szövetségesei. A 60-as módosító Neuser és társai a szerzők, itt az piacokat, kifejezést heroin piacokra cserélni, mert Európában Nincs ópiumpiac, heroin fogyasztó piaca van. Ennyi. Ennyit szerettem volna elmondani a szavazás előtt. Ha valaki most reflektálna, akkor szívesen megvitatom ezeket a pontokat, de más egyéb ügyben is állok rendelkezésükre. Köszönöm. Grazie al relatore. Köszönöm szépen. Franka képviselő. Köszönöm szépen. Igazából nem akartam felszólalni, de miután megadták a szót, hát annál jobb. Elfogadom, nagy örömmel. Elnök úr, Kassulides képviselő, aki a frakciónk részéről árnyék jelentős tevője ennek a témának, azt kérte tőlem, miután most éppen Kínában tartózkodik, hogy az árlak kijelentéssel kapcsolatban néhány megjegyzésünket mondjuk el. Először is azt kérte tőlem, hogy köszönjem meg Árlaki úrnak azt, hogy milyen gyümölcsöző volt az együttműködés közöttük. A frakciónk számára a legfontosabb az az, hogy kiegyensúlyozott legyen ez a jelentés, és hogy figyelembe lehessen venni egy olyan új stratégiát, ami a forradalom megakadályozását célozza, vagy egy újabb forradalom polgárháború kialakulását. Ez az új stratégia ugye a lázadók ellen ö, fogalmazódott meg az ő ellenükben. Ezért nagyon fontos számunkra az, hogy kiegyensúlyozott legyen ez a jelentés. Kasszulides úr néhány aspektusra felhívja a figyelmünket. Mire is gondolok? Először is arra, hogy kiegyensúlyozott legyen a jelentés, és ugyanakkor azt is, hogy az elkövetett hibák és az új stratégia keretében kialakított új megoldások között megpróbáljunk egyensúlyt találni. Ugyanakkor nagyon jó lenne, hogyha egy politikai folyamatra helyeznénk a hangsúlyt, amelynek az lenne a célja, hogy az afgán helyzetet véglegesen megoldja. Olyan megoldásra gondolunk, amely nem csak a talibán frakciók vagy szakadár csoportok ellenében veszi fel a harcot, hanem általában a tálib ö, harcosok demilitarizálását tűzi ki célul. Minden bizonyal néhány frakcióbeli társam azt fogja majd kérni, hogy egy kicsit puhítsuk ezt a szöveget, úgyhogy olyan mechanizmusokat kell találnunk, amelyek révén a nemzetközi segélyek hatékonyabb módon kerülhetnek felhasználásra. A nemzetközi szervezetek, figyelembe véve az ország helyzetét, továbbra is nagyon fontos szerepet kell, hogy betöltsenek. A kolléga azt is kérte tőlem, hogy megköszönjem azt, hogy a mák ültetvényekre, illetve a drogkereskedelem aspektusaira felhívjuk a figyelmet ebben a jelentésben. Ugye a drogkereskedelem az ország GDP-jének nagy része ebből származik, Ugye mostanáig az volt a fő prioritás, hogy a tálibárokat kellett fegyveresen legyőzni, most azonban a drogkereskedők ellen is fel kell venni a harcot, és azt hiszem, hogy az új stratégiának ez központi részét kell, hogy képezze. Kassulides képviselő ezen felül arra is utalt, hogy ő személyesen az ő személyes véleménye az, hogy tudja, hogy az alternatív mezőgazdasági tevékenységet nem sok gazda hajlandó elfogadni, és ezen kívül az is fontos lenne, hogy ne csak a rendőrök képzésére, hanem a hadsereg kiképzésére is hangsúlyt fektessünk, És valóban a rendőrség, illetve a katonaság erői 2014 körül végre ellenőrzésük alatt tarthassák az ország teljes területét. Kasulides úr egyébként alapban elfogadja a 26 kompromisszumos módosítást még akkor is, hogyha a 14-es módosítás nem nagyon tetszik neki, és még az is aggaszt bennünket a frakció részéről, hogy ön úgy tűnik, hogy néhány módosítást, egyéni jellegű módosítást is befogadott, de mégiscsak úgy tűnik, hogy ezekre a módosításokra negatív szavazást javasol ön a szavazólistán. Nos, hát ennyi lenne, amennyit szerettem volna elmondani Kasszulides úr nevében, de az igaz, hogy még a szavazásig van időnk, ugyanis november 8-án, illetve 9-én kerül megszavazásra majd ez a szöveg. Fontos az is, hogy ez a kulcsfontosságú jelentés, amely egy olyan országra vonatkozik, amely a terrorizmus elleni harc egyik központi területe. A mi szakbizottságunk kimondja erről a véleményét, és az Európai Parlament plenáris ülésén is szavazhasson róla. Tudjuk, hogy nagyon kényes ez az egész téma. Természetesen megfelelő kritikai megjegyzéseket is hozzá kell fűznünk, ugyanis történtek sajnos hibás lépések is, és ugyanakkor nem csak a negatívumokat kell kiemelni az új stratégiában, hiszen egy dolog a konstruktív kritika, egy másik dolog pedig, hogyha öngolt rugunk. Az Afganisztánban harcoló a európai katonák számára is fontos ez. Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen, az ő megértését és párbeszédre való nyitottságát. Köszönjük szépen tehát a többi kollégának is az együttműködését. Reméljük, hogy még a szavazásig sikerül egy kicsit tovább javítani ezt az anyagot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Táler képviselő. Uh, thank you, Mr. Chair. Köszönöm. Elnök úr, nem kell megismételnem azt, amit már többször elmondtam, hogy Allaki úr és az árnyékelődók munkáját milyen nagyra becsülöm. Úgy vélem, olyan jelentés az ember nagy szükség volt már, és jó minőségű is. Mert hogy az afganisztáni helyzetet egészét vizsgálja. Ám továbbra is érzékelhető egyfajta hiány. A fő üzenet nem eléggé pontosan, nem elég világosan került megfogalmazásra. Holott az kell legyen az üzenetünk, hogy támogatni akarjuk, bátorítani a politikai folyamatot, amely lehetővé teszi a lehető leghamarabb, akár néhány hónapon, vagy akár éven belül, ezt még nem tudjuk, lehetővé teszi a koalíciós haderők visszavonását. Nagyon sokan jelentős támogatást élveznénk a szavazóink részéről egy ilyen megfogalmazás mentén. Azt akarják a választóink, hogy politikailag szervezzük meg a koalíciós erők visszavonásának lehetőségét. Nem országonként külön-külön, egy egyes tagállami parlamenti döntések alapján, hanem egy összefogott koalíciós stratégia alapján. Ezért tenném fel ezt a kérdést Alaki úrnak, mert lehet, hogy a kompromisszumos módosítókban átfutottam, nem vettem észre, ezt. A 13-as módosítóban tudnék az van, hogy a 273-as módosító már benne lenne korábbi kompromisszumokban. Hát én nem láttam, lehet, hogy, hogy elkerülte a figyelmemet. Úgy hiszem, hogy a 25-ös kompromisszum áll talán legközelebb ehhez, az üzenethez, ám mégsem azonos azzal. Azt tudnilik, hogy a koalíciós erők visszavonását irányoznánk elő. A többi szövegrészben azonban nem találom nyomát ennek. Emlékeztető gyanánt mondanám, hogy a 273-as szöveg arról szól, hogy azt kérjük, hogy egy erősített politikai folyamat induljon be Afganisztánban, amely minden afgán politikai és katonai erőt magában foglal, és amely lehetővé teszi a koalíciós erők visszavonását. Hogyha jó indulattal olvassuk bona fide, akkor a 25-ösből valahogy ki lehet hámozni az üzenetet, ám én azért ennél erősebben fogalmaznék. Itt vannak olyan megfogalmazások, hogy visszavonása a katonai erőknek együttesen koordinátolt e- eljárás keretében politikai alapon kell folyjon. Vannak ilyen kitételek tehát, de azért talán megragadható az, az akarat, hogy világosabb üzenetet, konkrétabb üzenetet fogalmazzunk meg ezen gondolat, ezen kérdésről. Honorevole Neuser. Neuser képviselő. Igen, köszönöm, elnök úr. Frakcióm nevében árnyék előadóként rövidre foghatom mondandómat. Köszönet illeti Arlaki urat, aki széles körű kiegyensúlyozott kompromisszumot tudott kialakítani, amely minden politikai frakció kedvére való. Ez fontos, hogy e széles konszenzus alapján világossá tegyük azt, hogy azt a politikai folyamatot, amely, amely Afganisztánban elindult, bátorítjuk és támogatjuk. Azt is gondolom, hogy az új afganisztáni stratégia megfelelő figyelmet kapott, ahogy Thaler képviselőtársam mondta, lehet, hogy vannak lehetséges kiegészítések, ám úgy hiszem a 25-ös kompromisszum eléggé világosá teszi, hogy a kivonulási stratégia 2011 elejétől a következő lépésünk lenne, és e, kivon, csapat kivonási stratégiát 2014-ig szeretnénk előrevinni, végrehajtani. Az a kiegészítés, amelyet Arlaki úr említette a rendőrségi képzéssel és a jogállamisággal fontosak. Szerintem a jogállamiság legalább olyan figyelmet vagy olyan rangot érdemel, mint a rendőrképzés, és az ópium meg a heroin piacok felcserélése is világos, támogatom ezt a változást. Lényeges az, hogy, hogy lezárjuk végre ezt a csomagot, mint mondottam, a kompromisszumok eléggé széles támogatást kapnak, és úgy vélem, hogy erőteljes üzenetet fogalmaz meg ezáltal az Európai Parlament, amelyet Afganisztánnak címezhetünk. Kill Nielsen. Merci, Kill Nielsen következik. Köszönöm, elnök úr. Több kollega után én is megismétlem. Köszönöm arlaki úrnak az együttes munkát, konstruktívan dolgoztunk együtt, és köszönöm, hogy néhány módosításomat belevette a szövegbe. Azért visszatérnék az egyik javaslatomra, amelyet eddig nem vettek be a szövegbe, és elmondom, hogy miért erősködöm ezen. 14-es módosításról van szó. Azt szerettem volna, hogyha ehhez hozzá tesznek egy referenciát a 2004-es alkotmányról. Bocsánat, ez a 33-as módosítás, és itt a 14-es módosítás. Szeretném, hogyha ez a 2004-es alkotmányon alapulna. Fontos erre utalni, mert ahogy Salafranca úr mondta, így a pozitív dolgokat is kiemelhetnénk. Szerintem ez pozitív dolog, és félünk attól, hogy itt vissza, lépés visszaesés lesz. Nagyon fontos erre a, az alkotmányra utalni. Néhány szót szólnék még a mechanizmusokról. Van egy másik módosítás, Elnézést, kicsit összekevertem az oldalaimat. A 11-es módosítás nem tartotta meg azt, hogy az átláthatósági normákat és a felhasználási kritériumokat tartsák tiszteletben az ellátási láncnál. Az ott a NATO erejét, erőit föl hívjuk arra, stb., hogy a saját ellátási láncunkban, stb. Itt arról volt szó, hogy az átláthatósági normákra és a felhasználási kritériumokra figyeljenek oda. Ezt kiemelném, ezt a két kérdést, erre szerettem volna visszatérni, de egyébként elégedett vagyok bizonyos pontok bevételével. Ismerik, hogy mennyire fontos nekem ez az ország, főként az afgán nők miatt, és köszönöm egyébként a munkát. Gomez képviselő. Szeretnék köszönetet mondani Árláki kollégának és a, az árnyék jelentéstevőknek is azért a nagy munkáért, amit elvégeztek. És a módosító indítványok többségét bevették a szövegbe, így koherensé vált a szöveg. Szerintem jól működtek, jól dolgoztak, és ez annak köszönhető, hogy az előadó, Árlaki úr, igen, nyitott volt, és készen állt az együttműködésre. Sokat javult a szöveg, és örülök annak, hogy a nők jogai a civil társadalom külön hangsúlyt kapott, valamint az, hogy intézmény fejlesztésre van itt szükség, valamint másképpen kellene a segélyeket eljutatni, és harcolni a kábítószerrel. Szeretném kiemelni Kasszulidész úr módosításait, kiegészítéseit a 173-as módosításról van szó, amikor arról beszél, hogy a, az afgán helyi önkormányzatokat, regionális önkormányzatokat jobban be kellene venni. Szerintem ez fontos jogállamiság szempontjából. Ez olyan dolog, amit én magam is láttam, amikor 2008-ban Afganisztánban voltam Egyetértek a tízes kompromisszummal, különösen Kassulidis úr már erre hangsúlyt helyezett az új stratégia korai alkalmazásáról. Kassulidis úrnak köszönöm, hogy ezt javasolta, és nagyon jó, hogy egy olyan intelligens ember, mint Kassulidis vesz ebben részt a Nipátiszéről, főleg, hogyha arra gondolok, hogy milyen anyag született 2008-ban Afganisztáról. Viszont a 16-os kompromisszum nem tetszik nekem. A az EU vezető szerepéről. Szerintem ennek nincs jelentősége. Az afgánoknak nyújtott támogatás szempontjából a vezető szerepről itt nincs szó, mi követjük az amerikaiakat, és nem túl kritikusan. Lehet, hogy ez az egyik oka annak, hogy ott tartunk, ahol tartunk, Így jobb, hogyha nem vagyunk annyira büszkék, és nem beszélünk a vezető szerepünkről, mert az nem létezik. És nem is lesz ilyen. Ha pozitívan hozzá tudunk járulni, az jó, tudunk, de nem játszunk itt vezető szerepet. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy fontos a 25-ös kompromisszum jegyében, bár szerintem most már ez jó erről beszélni ebben a stádiumban, de ki kell emelni a politikai folyamatot, annak támogatását. Nem csak a katonai megoldásokról van szó, katonai erőről, hanem itt az a cél, hogy a politikai folyamat meglegyen, és a másik a Pakisztánnal való kapcsolat, azt is ki kell emelni. Látjuk, hogy Pakisztán igen nagy részt vesz ki a, az afganisztáni eseményekből, sőt, oka a problémáknak a pakisztáni folyamatokat ismerjük, a katonasságnak vannak szoros kapcsolatai a talibánokkal, mert Pakisztán Indiával Pakisztánnak Indiával vannak ellentétei, és ez megátolja az előrelépést. Köszönöm még egyszer azoknak, akik részt vettek a kompromisszumok kidolgozásában. Köszönöm, Kontis képviselő. bocsánat, semmi, rosszul mondtam a nevet, Haci Georgiú. Újra és újra utalnunk kell erre, és megint elmondom, hogy kiváló munkát végzett. A jelentéstevő jól megalapozott azt hiszem, hogy gyakorlatilag támogatható minden pontja. Itt módosítók is születtek, a kompromisszumokat jó részt osztom, és egyes részek törlését kértük És vannak olyan módosítók, amelyek nem elfogadhatóak, kérem a jelentéstevőt, vegye figyelembe véleményünket. Egyes fontos részek törlését kérték. Afganisztán szuverén állam, ezt kis figyelembe kell vegyük. Vannak nagyon súlyos problémák, erre is utalta a jelentéstevő. Én személy szerint nem értek minden ponttal egyet. Tehát a szegénység elleni harc nagyon fontos, az erre vonatkozó kitételek. Ugye az egész szegénység elleni ö, ö, ö, beruházási tétel mindössze öt napos háborús költségnek felel meg, ez elképesztő arány. A 13-as oldalon pedig az egy hetes háborús költségekről esik szó, amiből 6000 iskolai helyet lehetne építeni. Aztán a 26-os bekezdésben az európai adófizetők is támogathatnák ezeket a békés célokat, semmint hogy a talibán a harcot. Tehát olyan módosítókat nyitottunk be, amelyek szerintem pozitívak, és ezeket a szakbizottság jelentéstevő és a plenáris ülés figyelmébe ajánljuk. Ha ö, persze nyíltan meg kell beszéljük ezeket a módosítókat, hogyha ellentmondást érzékelnek ezekkel kapcsolatban, akkor ezeket meg kell vitatnunk egészében, tehát a, támogatom a jelentés szövegét. Honorable képviselő. Köszönöm szépen. Én is szeretnék. Szerettem volna megköszönni ezt az odafigyelést, azt hiszem, hogy nagyon nehéz problémás területen egy nagyon nehéz feladatot old meg a jelentéstevő. Megpróbál megoldást találni egy igen hosszan elhúzódó háború problémáira. Nagyon kevés előrelépés történt az elmúlt időszak során a háború tekintetében. Úgyhogy kis és szkeptikus vagyok, megmondom őszintén, őszintén az infrastruktúrával kapcsolatban, mert hát gyakorlatilag ez romokban hever. Annyi mindent kell tenni, hogy ez az ország újjáépüljön, és ráadásul ez az ország sosem volt tagja valóságban a nemzetközi közösségnek, tehát nagyon elhanyagolt mezőgazdaságból élő terület ez. Hát a legjobb talán a királyság alatt volt ebben az országban az emberek helyzete de miután elküldték, azóta gyakorlatilag évtizedek óta polgárháború sújtja ezt az országot. Részben támogatom az ajánlásokat, de azért van egy-két problémám is a kompromisszumokkal kapcsolatban. Valószínűleg a 14-est, a 15-ös, 16-ost és talán a 22-est nem fogom támogatni, illetve a 25-öst sem. Persze van ebben is igazság, ami elhangzik, a NATO erők által tett erőfeszítésekre vonatkozólag. Egyetértek Anna Gomessel is, azzal kapcsolatban, hogy a női jogok nagyon fontosak, azonban nem hiszem, hogy ez önmagában elég ahhoz, hogy az afgán társadalmat újjáépítsük. Hiszen valóban nagyon nagy kihívás ennek az országnak, ennek a széttöredezett társadalomnak az újjáépítése. Ugye korrupció, drogdílerek tevékenysége tizedeli a lakosságot, és hát ugye a pénzt nem jól költötték el, és dubai számlákon található most ennek a pénznek nagy része. Nos, amennyiben a NATO-t legyőzik Afganisztánban, és kivonulunk, akkor valóban nagyon nagy a veszély annak, hogy a talibánok nem csak Afganisztánt, hanem még Pakisztánt is destabilizálják, és ennek ugye nukleáris vetületei is vannak Pakisztán és India kapcsolatára nézve. Éppen ezért lenne nagyon fontos az, hogy a nemzet építésbe befektessünk, még akkor is, hogyha ez szinte lehetetlen feladatnak tűnik. Úgyhogy ennyit a kompromisszumokról, néhányat valószínűleg nem fogok megszavazni. Úgy tűnik, hogy mások nem kívánnak hozzászólni a témához, úgyhogy most megadnám a szót a jelentéstevőnek, hogy kommentálja az elhangzottakat, és aztán nézzük az ütemtervet. ki úr. Grazie, signor Presidente. Yes, Köszönöm, elnök úr. Igen, nehéz munka volt, nehéz feladat. Ne csak, nem csak az volt feladat, hogy kompromisszumokat alakítsunk ki, hanem hogy a, a parlament egészében a jelentés meghatározó részeire széles körű, széles alapú hátteret teremtsek és találjak. A vonatkozó eszmecsere során ö, jöttem rá arra én is, hogy nincs, nem egy közös nevezőn álló jelentés volt, hiszen mindenki, minden politikai frakció igyekezett megállapodást találni a jelentés főpontjait illetően. És ezen kompromisszumok során is sikerült megőrizni annak fő csapás irányát. Ezzel elégedettek lehetünk, és úgy gondolom, hogy a jelentés kiegyensúlyozottságát sem vitatja senki. A néppárt által említett kifogások közül a, az azt fogadom el, és azt értékelem nagyra, hogy a felkelésen stratégia fontosságát emelték ki. Ez a stratégia egy olyan elemzésen alapul, amely elemzés jó részt egybeesik e jelentés lényegével. Amikor tavaly februárban Afganisztánban jártam, meglepett az, hogy minden bírálatomat osztja az ISEF és a helyben levő ö, haderő vezetése. Ők azt mondták, hogy igaza van, elvesztettük a lakosság támogatását, mert túl sok polgári áldozat esett, túl sok polgári civilt öltünk meg véletlenül, és nincs más hátra, mint hogy megváltoztassuk az irányunkat, és új stratégiát dolgozzunk ki. A cél nem az, hogy csökkentsük a áldozatok számát, hanem hogy a nulla áldozatszámot célozzuk meg. Hogy visszaszerezzük a lakosság bizalmát és támogatását egy olyan stratégiával, amely a polgári és katonai beavatkozás kombinációja. Az afgán helyzet elemzését tehát osztja az én jelentésem is, az alapvető a filozófiát és, és alapjait. Ez a bíráló része, a kritikus része a jelentésemnek, ám konstruktív is a jelentés annyiban, hogy pontról pontra számba veszi azokat a fő kérdésköröket, amelyek Afganisztán jövőjét meghatározhatják. Nem az a cél, hogy újraépítsük a teljes országot. Nem tehetünk úgy, hogy nem mondhatjuk meg, hogy minden egyes intézmény hogyan nézzen ki, meg a gazdaság, társadalom minden egyes vetületét mi akarjuk meghatározni Afganisztánban, akkor az, az egy elveszett ügy. Az afgánok kell, hogy meghatározzák ezeket. Mi két-három alappontra kell koncentráljunk, erre kell erőfeszítéseinket kihegyeznünk, és a pénzügyi, jelentős pénzügyi eszközeinket, és aztán el kell menni a helyszínről. Ez a, a lényegi gondolat. Tehát ezért igyekeztem azon a négy pontra koncentrálni a jelentés csapás irányát, amelyet említettem már. Neuser úr és a szocialista frakció a bíróság fontosság, a bíróságok fontosságára hívta fel a figyelmet. Nem lehet rendőr rendőri erőt kiképezni és felépíteni, hogyha ezzel párhuzamosan nem működik egy tisztességes bíróság, amely figyelembe veszi és, és működteti a jogállamiság intézményrendszerét. Ez a fő különbség az Európai Bizottság cselekvési tervével Afganisztán és Pakisztán tárgyában. Ezt már kimondottam, hogy az enyém egy sokkal politikaibb jelentés, politikai kérdésekkel foglalkozik, az, élve azzal a szabadsággal, amely az Európai Parlament előjoga. Tehát azok az apróságok, amelyek nem illeszkednek a politikai kérdések fő témakörébe, ezekkel nem foglalkozunk. Az Európai Parlamentnek ez a feladata, hogy a nagy politikai összefüggésekkel foglalkozzék. Kastrudes úr említette az ópium termelés kulcsfontosságú jellegét, illetve ezt vitatja. Én egy olyan módosított nyújtottam be, mely azt javasolja az afgán kormánynak, hogy tiltsa be a vegyi a, a vegyi pesztis, tehát a vegyi növényírtószerek alkalmazását. Ez Dél-Amerikában, Kolumbiában sikeresnek bizonyult a kokain cserje ültetvények írtásában vegyi eszközökkel írtották ezeket a növényeket. Az opiumot nem lehet vegyszerrel írtani, ezt a parlament szerintem be kell tiltsa, ezt kézzel vagy mechanikusan el kiírtani a azokat a mákültetvényeket nem lehet vegyszerrel sikeresen írtani növényírtószerekkel. Ezért támogatnám. Mert Afganisztánban próbálták alkalmazni a, a, ezeket a növényírtószereket, majd befejezték, abba hagyták ezek alkalmazását, amara nézős nincs garancia, hogy nem próbálják újra alkalmazni ezeket. Ennek tragikus kihatásai voltak, 30 éve a világ más pontjain is, sikertelen volt ez a módszertan, az ENSZ is bírálta, mert ez végül is csak a, a, a nem oldja meg a problémát, csak rendkívül népszerűtlen, és a, az ellenfél támogatottságát növeli. Tehát az európai pénzügyi és nemzetközi hozzájárulás pénzügyi hozzájárulás egy részével is megoldható volna Beszéltem az orosz képviselőkkel is, orosz, az orosz fél is, az orosz fél is támogatná ezt a megoldást. A jelentés ezen túl egy külön testület felállítását irányozza elő erre a célra, mert az, az afgán kábítószerellenes minisztérium nem a megfelelő testület, ennek a tervnek a végrehajtására több oknál fogva is. Ez a, ezt a testületet afgánok kell, hogy alkossák, illetve a nemzetközi szakértők, és teljesen öt éven belül abszolút lehetséges felállítani egy ilyen kábítószer ellenes és kábítószer növényeket írtásával foglalkozó és felelős testületet. Senki sem végzett átfogó tervet nem hozott létre a, az ópium alapú mágtermelés megszüntetésére. Jelentősen meg is kérdezi, hogy miért nem történt ez meg, és minden frakció egyetért azzal az elemzéssel, ezzel az elemzéssel. Nagyon fontos volna Afganisztánban ennek a politikának a sikere, és az, hogy elfogadjuk ezt a jelentést ilyen formában. Aztán végül a néppárt részéről rendkívül konstruktív hozzáállást tapasztaltam. Köszönöm Kasszúdesz úrnak és frakciótársainak ezt a hozzáállást, és a többi frakció részéről is elmondható ez úgy érzékelem, tehát, hogy, hogy jelentős konszenzus támogatja a jelentést. Persze vannak olyan módosítók, amelyek a jelentős fontos részeit vitatják, például a, a nők jogait, a választások ügyét, a nők helyzetének értékelése, a nemzetközi segélyek hatása. Ezeket a módosítókat, ezzel kapcsolatban kifejeztem véleményemet, és aztán meglátjuk a szavazás mit hoz, mi mögé áll a többség. Táler úr, úgy hiszem, ezért is köszönöm, hogy hangsúlyozta, hogy világos üzenetet kell megfogalmazzunk. Valóban ez a cél. Így kell az Európai Unió intézményének fellépnie, és az ajánlások, a jelentős ajánlásait aztán figyelemmel kell kísérjük. Mert mostantól kezdve kell figyelemmel kísérnünk, hogy egy éven belül valóban megszívleli a tanács és a bizottság ezeket az ajánlásokat. A politikai megoldás persze, ez a jelentős főcsapás iránya e felé halad. A kabuli és londoni konferencia nagyon világosan megfogalmazta, hogy nincs tisztán katonai megoldás Afganisztánban. Ez a jelentés voltak éppen ezt a fonalat követi, ez az alap elv, amelyre épít, és erre ezt próbálja tovább vinni. Aztán felvetette azt, hogy a 27, 273-as módosítóját nem vettük teljesen figyelembe. Most az utolsó kompromisszumok, a legfrissebb kompromisszumok, melyeket Neuserről is elfogadott, kimondják, hogy egy fokozatos visszavonás, csapat kivonásra van szükség Afganisztánból. Aztán van még egy módosító, Weigel úr részéről, mely egy két éves határidőt szabna meg a, az összes európai katonai erő visszavonására Meglátjuk a szavazás, hogy alakul, de ezen, ezen kompromisszok nem a, a legkisebb közös nevezőt jelentik, hanem többet, mutat, többet jelentenek annál, a lehető legszélesebb körű és legmélyebb konszenzus alapját jelentik. Anna Gomes. Önnek nem tetszik az a kitétel, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállal ahogy az egyik kompromisszum kimondja, az EU-porról beszél ez a szöveg. Nem a Jatermaki módosítóról van szó, nem egy általános vezető szerepről, hanem az a megérdemelt vezető szerep, amely a rendőrségi képzésben az Európai Uniót illeti. Persze az EU nem vezetett, semmi, egyáltalán nem vitte, a, nem, nem volt vezetője a, a, a, az afganisztáni szerepvállalásnak, hiszen ha illet volna, akkor nem kellene most új stratégiát írnunk. Az utolsó, aki azt mondaná, hogy az Európai Unió jó stratégia alapján vezető szerepet játszott Afganisztánban. Nem, nem így volt. Úgyhogy az Európai Unió vezető szerepe a rendőri képzésre korlátozott. Pakisztán kérdése. Igazuk van. Pakisztán kulcs szerepet játszik, de hát meghallgatták, hallgatták ön is a pakisztáni külügyminiszter nyilatkozatát, nagyon fontos dolgokat mondott el, amelyek teljesen egybeestek az ön gondolatával. Pakisztánra szükség van, Pakisztánnak joga van, hogy kimondja a véleményét Afganisztánról, ne felejtsék el, hogy Pakisztán 3000 kilométeres határral bír közös határral Afganisztánnal, és Iránnak is hatalmas határvonal, hosszú határvonal van Afganisztánnal. Úgyhogy ezen országoknak joguk van. Sőt, az első országok, amelyeknek érdekei vannak Afganisztánnal kapcsolatosan. Ugye sok az, hogy Pakisztán meg Irán beavatkozik. Szerintem abszolút nem helyén való ez a megközelítés egy, határ, egy, egy háborúban álló országgal határos országnak joga van eh, erőteljes politikai javaslatokat megfogalmazni. Úgyhogy egyes módosítók, amelyek a regionális megoldást irányoznák elő Pakisztán, Irán, Oroszország bevonásával, India és Kína bevonásával, ezeket megszívleltem. Szerintem is nagyon fontos része ez a jelentésnek. Nem ö, bontottam ki mélyebben a jelentésemben ezeket, mert rendkívül bonyolult kérdésekbe vittek volna bele bennünket, és egy más irányba vitték volna el, mint ami a kitűzött célja a jelentésnek, és eddig stratégiai elemei ezért külön-külön megvoltak, de nem egy egységes kezdeményezés kereteiben. De és ő képviselősen dicsérte a jelentést, köszönöm. De a módosítók hát el kell fogadjuk, mert a célom az, hogy a lehető legnagyobb konszenzussal fogadjuk el ezt a jelentést. Voltak őszinte ö, kompromisszumok, amelyek nem hígították fel a jelentést, a főpontjai az, annak fennmaradtak, Én módon ezt el kell fogadjam, ez a parlamenti eljárás lényege, hogy néha nem könnyű, megállapodásra jutni, de hát ez a munkánk része. Ahogy mennyibe kerül a háború, most ez meglepett. És felteszem a kérdést, hogy miért volt minden, majdnem minden frakció ellene ennek a két bekezdésnek, amikor kimondtam, hogy öt napos háború vitelének költsége milyen szegénység elleni lépések finanszírozására volna elegendő. Minden frakció egyetértett abban kivéve az önét, hogy töröljük ezt. És aztán hát el kellett fogadjam, hogyha ilyen sokan uh, szólnak fel uh, egy szövegrész ellen, nincs más választásom, mint hogy elfogadjam és töröljem. De azért magyarázzák már el, miért oly hevesen és miért egységesen uh, ellenzik, hogy megjelenjen ez a számítás a szövegben. Vannak olyan tételek, vannak olyan pontok a jelentésben, melyek konkrétan szólnak a, a hadviselés hatalmas költségeiről. És hát miért ne vetnénk össze a háborús költségeket alternatív politikák, szakpolitikák, intézkedések költségeivel, amelyeket akár tíz évvel ezelőtt is megtehettünk volna. Miért ne látnánk, hogy az egyes megoldásoknak milyen költségvonzatai vannak? De mivel majdnem hangú többség támogatta e törlése vonatkozó módosítókat, hát el kellett fogadjam. Bár nem értek egyet ezzel. Tenak úr, köszönöm, hogy értékeli az általam tett erőfeszítéseket. Bizony nem volt könnyű összekalapálni ezeket a álláspontokat. Talán kifejteni nekem, majd egy másik alkalommal, miért volna ellene azon kompromisszumoknak, ahol, ahol igyekeztünk mindenkinek megfelelő megoldást találni. Ő nem volt ott a tárgyalóasztalnál, amikor a módosítókról beszéltünk, sajnálom. Talán ott lett volna alkalma egy kifejteni az álláspontját és érvényesíteni azt. Köszönöm a figyelmüket, elnök úr. Köszönöm szépen Árláki képviselő, és köszönöm szépen a többi felszólalónak is. Az ütemterv November 9-én szavazunk a szakbizottságban, és decemberben kerül a plenáris elé az anyag. Lezárom ezzel a mostani ülést, és azután néhány perc múlva a kibővített elnökségi ülést fogjuk megkezdeni, zárt ülés formájában, tehát kérem, hogy aki nem illetékes, az hagyja el a termet.